hete a plenáson kifejeztük aggódásunkat a szíriai helyzet súlyossága miatt. A szíriek szenvednek, ők túszai egy játszmának, amit érthetetlen. Az elmúlt napok fejleményei távolabbá teszik egyre inkább azt a perspektívát, hogy javulhat a helyzet. A gutai támadások több mint ezer áldozatot követeltek, gyermekek, nők, idős emberek vesztették életüket, több ezer sérült van, sürgősségi helyzetben vannak. Az erőszak teret nyert, és a legrosszabbtól tartunk. A humanitárius helyzet az enklávéban amely körbe van fogva, úgy tűnik, hogy gyorsan súlyosbodik, egyre inkább súlyosbodik. Az, a hírek, amelyek onnét érkeznek, szörnyűségesek. Az összes félnek felelősséget kell vállalnia, beleértve, és ezt megismétlem, az asztanai folyamatot is. Semmilyen ok nem szentesítheti a barbár fellépéseket, az etnikai tisztogatást és a az ártatlanok lemészárlását. A nevemben és az intézmények nevében felhívást fogok intézni arra, hogy mi hamarabb valósítsák meg az Egyesült Nemzetek Tanácsának határozatát. Nagyon fontos, hogy fegyverszünet legyen mi hamarabb, és hogy a civilek védelme megvalósuljon. Nagyon fontos, hogy a betegek sérültek evakuáleket evakuálni is lehessen. Úgy tűnik, hogy csak egy politikai megoldás lehet, és ezt a Genfi folyamat keretében kell megvalósítani mindenki, akinek hatása van az eseményekre, fel kell lépnie annak érdekében, hogy ez a tragédia véget érjen. Az emberiség Szíriában egyre inkább elveszik, ne vesztegessük el mi az ember, emberiséget. azt gondolom hogy ez az üzenet Strasbourg a köldön, pozitív az polgárok számára akik a katonák között vannak, akik e, fegyvertelen áldozatok, és e, nem tudják elhagyni a várost. Reméljük, hogy az üzenet segítségével jó irányba tudjuk terelni a dolgokat. Idén a Nemzetközi Nőnap alkalmából meg szeretném erősíteni a parlament elkötelezettségét amellett, hogy a valós egyenjogúságot megteremtse nők és férfiak között. Száz éves múltra tekint vissza az a csata, de még nem ért véget. Az egyenlőtlenség továbbra is fennáll, a döntéshozói pozíciókban a nők még mindig kisebb számban vannak, mint a férfiak és például a technológiai és tudományos szakterületen is kevesebb nő tanul, mint férfi. Ezt az egyenlőtlenséget egyéb iránt a családon belül is meg kell szüntetni. Ma csak a menedzserek 24%-a nő, és a legmagasabb szintű cégvezetők között még kisebb a számuk, az 500 millió a, a alkalmazott nők között mindig alacsonyabb beosztásban vannak, mint a férfiak. Mindenkinek a társadalmunknak is érdeke, hogy a nőket helyzetbe hozzuk. A nők fontos erőforrást jelentenek a munka világában. 11 2025-ig jelentős szerepet játszhatnak a fejlődés kialakításában, Japán, az Egyesült Királyság és Németország teljesítményét, gazdasági teljesítményének felelhet meg a nők által plusz hozzáadott munkateljesítvény. éppen ezért biztosítani kell, hogy az egész gazdaságban a nők nagyobb szerephez jutsanak vállalkozó nőkre, eh, kutatókra és vezetőkre van szükség, akik nők. Kulturális változásra van szükség annak érdekében, hogy eh, ezt a politikát, amelyet hangoztatunk, meg is valósítsuk, a női sztereotípiek ellen is fel kell lépni, épp úgy, ahogy például a MeToo eh, kampány tette. Renkes Lány és Demarten eh, kollégáknak köszönöm, hogy 140 eh, aláírást gyűjtöttek be, amelyet ma délután kaptam meg. A <clears throat> parlamentben dolgozó beosztottak, és ezer aláírás gyűjtöttek össze, és ma délután megkaptam petíciójuk szövegét. Tájékoztatom önöket, hogy ma az elnökségen, ma este <clears throat> valószínűleg egy sor döntést hozunk meg, amelyekkel a sexual harassmentet, a szexuális bántalmazást akarjuk teljesen kizárni a parlamentben. Köszönöm a Nőjogi Szakbizottság nagyon fontos és fáradhatatlan munkáját a parlamentben, és Köszönöm Gabriel asszony munkáját is, aki az ICT területén való női szerepvállalás megerősítéséért dolgozik. Nem érhetjük el a jobb világot akkor, hogyha a nőknek nem adunk nagyobb szerepet, nem engedjük, hogy tudásuk, elkötelezettségük kiteljesedjen. Nem a férfiak ellen harcolunk, hanem közösen kell harcolnunk nap mint nap férfiaknak és nőknek. Sok mindent kell még tennünk, de minnyáján elkötelezettek vagyunk. Azt hiszem, hogy ez a legjobb üzenet, amelyet az Európai Parlament megfogalmazhat a március 8-i nemzetközi nőnap alkalmából. La seduta è aperta. Ezzel pedig megnyitom az, ügy, az ülést. Marias kollega kért szót, tessék parancsoljon. Κύριε Πρόεδρε, επί 12 ημέρες συνεχίζεται... Tisztelt elnök úr, az a 12 nap, ameddig két görög katonát tartottak illegálisan fogva, ez folytatódik Törökországban, Adrianopolisban. Ez egy olyan eset, amely valóban felzaklatta a görög közvéleményt. Oresztiádában ennek a két katonának a szülei azonnali szabadon bocsátásokat kérték, és könyörögtek ezért. Ezért önhöz fordulok elnök úr, illetve kollégáimhoz, hogy itt az Európai Parlamentben emeljük fel szavunkat, és követeljük, hogy a török hatóságok engedjék szabadon haladéktalanul ezt a két görög katonát, akiket illegálisan tartanak fogva Adrianopolisban, Törökországban. A görög közvélemény azt várja, hogy tegyünk valamit, ennek a két katonának a szülei is azt várják tőlünk, hogy tegyünk valamit. Én személyesen is követem ezt az eseményt és um, egyeztetek a török nagykövettel is, is képviselő tessék. Merci beaucoup, monsieur. Köszönöm szépen, elnök. Azt gondolom, hogy szoros figyelemmel köszönt, követtük azt a beszédet, amit ön tartott a szexuális zaklatásról, illetve a női egyenjogúságról. Emlékeztetnék egy ügyre, amely nagyon aggasztó egy francia funkcionár, aki um, főtitkeri poszton van, nagyon súlyos uh, vádaskodásokat indított, lehet, hogy teljesen meghozzalapolatlanul a parlament működése nevében mondom ezt, azt gondolom, hogy minden képviselőhöz kell fordulni, de az adminisztráció eltörölte az e-mail váltásokat, és azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan beavatkozás a személyes e-mailjeinkbe ennek az ügynek minden elemét rendelkezésére bocsátom. Azt gondolom, hogy ennek a funkcionálásnak a vádaskodásai megalap, megalapozatlanak, attól függetlenül teljes mértékben e, legitim volt, hogy az a személy, akit e, megkérdőjeleztek nagyon magas funkcióban, arra kérte az arra elnökét, hogy szólítsa meg a parenti képviselőiket. Tehát azt gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy uh, az összes képviselő számítógépét eh, meglátogatták, úgymond, eh, mielőtt kitörölték volna a panaszos eh, ügyét. Köszönöm, Golnis képviselő, megvizsgáljuk mindazt, amiről beszámolt. Én kérem, hogy adja át a rendelkezésére álló dokumentumokat és ezeket. Megvizsgáljuk. Miranda képviselő, tessék. Tajani elnök úr, Szeretném, hogyha a spanyol hatóságokhoz fordulna az Európai Parlament azért, hogy egy korábbi képviselő Uriol Honqueras Fies eh, helyzetéről tájékozódjon, aki jelenleg politikai fogoly. Bene, verificheremo, onorevole Jurek. Megvizsgáljuk ezt is, Jurek képviselő. Panie przewodniczący, duże grono posłów tego parlamentu zwracało się. Köszönöm szépen, elnök úr. A tisztelt ház nagy többsége Schulz elnökhöz fordult, az ön elnök elődjéhez fordult, majd pedig önhöz fordultunk egy festmény kapcsán, amely egy emelettel lejjebb van kiállítva, itt a tisztelt házban. Ez egy provokatív kép, provokáns címmel, Doloróza ez a címe. Sokunk hitét sérti ez a kép. Európa hagyományában a szent szimbólumok sérülnek, illetve ez, ezt sérti ez a kép, ez sérti a hitünket, sérti a meggyőződésünket, Kérem, hogy tegyen valamit ez ellen, bár úgy tűnik, hogy van, aki ezen um, sértéssel egyetért, de Isten szent anyját ne sértsük meg, közeleg a húsvét legkívül, kiválóbb alkalom az arra, hogy eltüntesse ezt az ocsmány festményt a parlament faláról. Kérem önt, ahogy már kértem Schulz elnököt is az ön elődjét, hogy ezt tegye meg felveszem a kapcsolatot a hatáskörre rendelkezőkkel, Liturgász képviselő. Köszönöm szépen, Tajani úr, köszönöm szépen, elnök úr. Emlékeztetném Vigyende asszonyt, hogy Spanyolországban nincsenek politikai foglok, bűnözők vannak. Olyan bűnözők, akik államcsínt követtek el, talán egy kis mentális lapszus szenvedett el. Igen, bűnözők vannak, nem pedig politikai foglyok, a spanyol, Spanyolország demokrácia, és demokráciában nincsenek politikai foglyok, csak bűnözők, akik államcsényt követtek el. Rendben van, akkor kezdjük el a munkát. A